Tisztelt kollégák! Szeretném az ITRE szakbizottság alakuló ülését ezennel megnyitni. Szeretnék mindenkit köszönteni az ülésünkön. Örülök azon arcoknak, amelyeket már ismerünk, és az új arcoknak is, és már most mindenkinek kitűnő együttműködést kívánok itt a szakbizottságunkban. Először is szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy a web streaming működik, tehát felvétel készül az ülésünkről, remélem ez senkinek nem jelent problémát, és akkor el is kezdhetjük az ülést. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Mindannyian ismerik, hogy mi a mai ülésünk célja. Az elnökséget kell létrehoznunk, megválasztjuk az elnököt, illetve legalább három alelnököt is választunk a házszabály 181-es cikke alapján először is az alelnököt választjuk meg, majd az, először is az elnököt, majd az alelnököket, és utána ezek után azt javaslom, hogy akkor rögtön kezdjük is el a választást. Először is az elnök megválasztására kerül sor. Megállapítom, hogy kvórum létezik. A 195-ös cikk kettes bekezdése alapján az ITRE szakbizottság tagjainak egy negyedére van szükségünk. Nem számoltam meg, de azért látom, hogy a kvórum adott. És kérném, hogy ki a jelölt. Del Castillo kollega parancsoljon. Igen. Azt szeretném javasolni, hogy Avril Doyle legyen a szakbizottságunk elnöke. Köszönöm szépen, Del Castillo asszony. Herbert Royal kollégát választotta, őt javasolta, van -e egyéb javaslat, úgy tűnik, hogy nincs, akkor közfelkiáltással őt eh, megerősítjük elnöki posztján. Kollege Tisztelt Royal kollega, Akkor először is szeretnék gratulálni önnek a megválasztásához. Kérném, hogy fáradjon ide és Törmes kollega hozzászólását, akkor azt hiszem, hogy majd jobb lenne, hogyha ön konferálná fel. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Ügyrendi kérdésben kért szót a kolléga, először neki adok szót, és utána mondok majd pár szót magam részéről. Köszönöm. Mindenek előtt gratulálni szeretnék kinevezéséhez. A zöldek részéről sokáig gondolkodtunk azon, hogy támogassuk-e önt. Abból indultunk ki, hogy ön, mint elnök nem a személyes energiapolitikai meggyőződéset veszi elő a tanácssal folytatott megbeszélések során, hanem a szakbizottság céljait. Ugye a címkézésről szóló irányelv vonatkozásában is jó lenne, hogyha elmondaná, ismertetné velünk azt, hogy ezen fontos kérdésekben, ilyen fontos kérdésekben milyen álláspontot fog képviselni. Elnök, köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Még egy, tessék? Rövid megjegyzésem lenne. Mindenek előtt hadd gratuláljak, és azt javasolnám, hogy a megválasztott elnök úgy gyakorolja ezt a hivatalát, mint a jelentéstevő a Claude Turmes. Tessék! Rövid bevezető után, kedves kollégák, hadd mondjak köszönetet, mindenek előtt és kedves úrnak is szót adok. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni önnek és szeretnék már most megköszönni önnek azt a munkát, amelyet majd betölt. Osztom, nem osztom, nem értek egyet azon, amit az előttem szóló Turms kollega mondott. Kolléga Chichester. Chichester kolléga. Uh, Köszönöm szépen. Frakcióm nevében, az ECL frakció nevében gratulálok a megválasztásához, és minden jót kívánok ezen kinevezéshez. Ismerem azon kihívások egy jó részét, ami önök, ön előtt állnak, most is minden jót kívánok. Köszönöm, ször. Kedves kolléga, a liberális demokrata frakció nevében is gratulálok önnek, minden jót kívánok, és mint tudja, az átláthatóság az, ami számít ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Tessék. Ázafov. Hát, Royal úr, támogatom az ön megválasztását. Ön mindig nagy méltósággal viselkedett a szakbizottságunkban, és nem értek egyet azokkal a rágalmazásokkal, amik itt elhangzottak. Ulaszkok asszony, remélem jól mondtam ki a nevét. Igen, nem könnyű a nevemet kimondani. Let's Stoop. a szocialista demokrata ö, frakció egyik alelnökeként gratulálok önnek. Én új parlamenti képviselő vagyok, és a szakbizottságban is ebből kifolyólag ugye újként jelenek meg. Remélem, hogy gyümölcsöző, bár kemény vitákat folytathatunk le. Mi a frakciónkban várjuk a megbeszéléseket, várjuk a fontos, meghozandó döntéseket, amelyek ránk várnak az elkövetkezendő években. Sajnos nem látom a nevét. Öné a szó. Matthias asszony. Az egységes európai baloldal nevében én is minden jót szeretnék önnek kívánni az elnöki munkájához. Minden bizonyal nagyon érdekes politika vitákat fogunk majd folytatni, úgyhogy minden jót kívánok az elnökségnek. Így rendben, tisztelt kollégák, akkor még egyszer teszek egy kísérletet, ugyanis először is szeretnék köszönetet mondani önöknek eh, ahhoz, hogy megválasztottak. Tudom, hogy ez egy nagy kitüntetés, ez egy eh, hatalmas feladat is, egy óriási felelősséggel jár, hiszen egyfelől olyan a szakbizottságunk, amelynek nagyon nagy a jelentősége, ez egy nagyon bonyolult és politikailag vitatott eh, kérdésekkel foglalkozó bizottság, ez jó a demokrácia szempontjából. Ez egy olyan szakbizottság, amely Angelika Nibler előző elnök asszonynal nagyon jó munkát végzett már a múltban, remélem, hogy én is rendesen eleget teszek majd feladatomnak, tehát először köszönettel tartozom önöknek. Biztosak lehetnek abban, hogy ezt a feladatot ugyanolyan professzionális módon kísérlem meg elvégezni, méltányosan, igazságosan, ahogyan annak lennie kell, ez magától értetődő. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy itt körünkben különböző véleményeket vallunk, ez jelzi a demokráciát, ez így a jó, és az a szép, hogy ezt lehetséges kifejeznünk. Itt ebben az új Európában, amelyet remélhetőleg itt remélhetőleg különböző véleményeket tudunk hangoztatni, és ki is állunk ezekért. Elnökként különös a felelősségem, ezzel tisztában vagyok, biztosak lehetnek abban, hogy ennek eleget fogok tenni. De szakbizottságént is különös a, különleges a felelősségünk, hiszen az európai választások során az emberek nem csak lelkesek voltak Európáért, de az, hogy a projektek során eredményeket tudunk felmutatni, amelyek meggyőzik az embereket arról, hogy van értelme ennek az Európának, ez a mindennapi munkánkban fog majd megnyilvánulni. És azt kívánom, hogy együtt tudjuk ezen feladatokat megoldani. Fontos, központi, fontosságú kérdésekkel kell megbírkoznunk. Ehhez a vita is hozzátartozik. Én azt kívánom, hogy a céljainkat elérjük. A tényleg lényeges kérdésekhez remélhetőleg több idő áll majd rendelkezésünkre, hogy részletesen vitázhassunk, és talán a kevésbé lényeges kérdéseknél egy picit gyorsabban haladhassunk előre, hogy a szükséges vitákat tényleg lefolytathassuk, és így az eredmények majd meggyőzzék az embereket. Szakbizottságként, a parlament részeként ugye egyéb érdekeket is képviselnek más intézmények, akár a tanács, a bizottság, vagy egyéb szakbizottságok. Mi nem egy mellékes szakbizottság vagyunk, hanem az ipar, kutatás, technológia, energia terén komoly feladataink vannak, és a társadalomban megnyilvánuló különböző érdekeket kell képviselnünk. A Gazdaságilag nehéz időkben azt hiszem, hogy különleges felelősséggel bírunk, és biztos vagyok abban, hogy meg tudunk birkozni ezzel a feladattal. És azt a részt, amit én ehhez hozzá tudok, eh, amivel én hozzá tudok ez járulni, ezt meg fogom tenni, és a különböző frakciókból, pártokból érkező kollégák is minden bizonyjal. Köszönöm önöknek, és jó együttműködést kívánok önöknek, a titkársággal is, erre szükségünk van, kemény munkát kell elvégeznünk, hogy ezt a projektet sikerre vigyük. Köszönöm szépen, és jó együttműködést kívánok mindenkinek. Most pedig ha egyetértenek velem, akkor áttérünk arra napi rendi pontra, amelynek értelmében az alelnököket választhatjuk meg. Ha jól emlékszem, akkor négy alelnököt kell megválasztanunk. A nevüket most megkeresem. Először is azt kérdezem, hogy ezen jelöltek mellett vannak egyebek-e? Tojá asszony, Róde úr, Podimata képviselő és és Tuzinovszki úr, ők a jelöltek. Vannak, van-e más javaslat az első, második, harmadik és negyedik alelnöki posztra? Nincs, úgyhogy nem tudom, hogy akkor egyenként kell őket megválasztanunk, vagy A kérdést akkor tisztáztuk, köszönöm szépen, jóvá hagyták, úgyhogy a négy említett kollégát megválasztottuk, gratulálok nekik, és kérném őket, hogy akkor fáradjanak ide, foglaljanak helyet, hogy talán még két-három perc erejéig még néhány ügyrendi ponttal foglalkozunk, főleg azzal a kérdéssel, hogy akkor a jövő héten tartsunk-e ülést. So, meine Damen und Herren, damit haben wir, wenn ich das richtig sehe, den offiziellen... Ha jól látom, kedves kollégák, ezzel a választás hivatalos részét elintéztük. Egy kérdést kellene még megválaszolnunk. A titkárság felhívta a figyelmemet arra, hogy választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy a szakbizottságnak tervezünk-e ülést a jövő hétre, vagy nem. A naptár szerint kedd reggel kerülhetne erre sor. Ugye 9 és 12.30 között hagyományosan van erre lehetőség. Egy első vitakört tarthatnánk a felmerülő kérdésekről, azonban őszinte leszek, fontos indok emellett az időpont mellett még az, hogy a koordinátorok összeülhessenek, és megvitathassák a munka szervezését. Például, hogy októberben mikor tartsunk üléseket, hiszen újra kell terveznünk a dolgokat, hiszen a bizottság elnökének kinevezése, bizottsági tagok kijelölése vonatkozásában is pontos döntésekre van szükség. Továbbá azt a kérdést is tisztázni kellene, hogy a svéd elnökség meghívásaival hogy járjunk el. Továbbá beszélnünk kell arról is, hogy a jelenleg folyamatban lévő három anyaggal kapcsolatban mit csináljunk. Ezeknek az anyagoknak ugye az első olvasatának végére értünk. A kérdés az, hogy sor kerüljön egy második olvasatra, vagy pedig mivel sok új kolléga van a körünkben, újra nyissuk ezeket a kérdéseket. A kérdés tehát az, hogy szakbizottságülésre ehhez szükség van, el, vagy elége pusztán a koordinátori ülés, vagy mindkettőt tartsuk meg. Kérem, hogy szóljanak hozzá ehhez, én nem szeretném ezt egyedül eldönteni. Első hozzászólás Chichester kolléga. Köszönöm szépen. Nekem igazából majdnem mindegy, hogy tartunk-e szakbizottsági ülés, lehet, hogy kicsit korán van ez, azonban biztos vagyok abban, hogy mindenképpen szükség van egy koordinátori ülésre. Azt javasolnám, illetve azt kérném, hogy a koordinátori ülést tartsuk meg először kedd reggel, annak érdekében, hogy a koordinátorok megvitathassák a fontos felmerülő kérdéseket, amelyeket az elnök úr is megemlített többek között. Éppen ezért azt hiszem mondhatom azt, hogy a kollégák nagyon sokan ö, hát, ö, készek erre, és ö, a nyaralásra is többek között. Éppen ezért az a véleményem, hogy a nyári szünet után kellene teljes körű szakbizottsági ülést tartani. De Castillo asszony, parancsoljon. Nyilván Chichester úrral teljesen egyetértünk, ez nem is lehetne másképp. Miután ugye az egész ciklust végig dolgoztuk, én azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy pillanatnyilag most nem szükséges egy bizottsági ülést tartani Brüsszelben, és amire viszont valószínűleg szükség van, az az, hogy a koordinátorok találkozhassanak, mert valóban még mielőtt megtartjuk az első bizottsági ülésünket szeptemberben, elő kell készíteni a dolgokat. Tehát ami engem illet, én ugyanúgy vélekedek, mint az előttem szóló. Riera Madurell. asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek a megválasztásához. Minden bizonyal nagyon jó lesz majd az együttműködés, és én is egyetértek, frakcióm is egyetért azzal, hogy talán egy kicsit elhamarkodott lenne most egy bizottsági ülést tartani, de nagyon is megfelelőnek tartom azt, hogy a koordinátorok ülésezzenek, tehát egyetértek. Kollégus Csácsi Márkákész. Sáci Márkákész úr. Elnök úr, csatlakozom Csicseszter úrhoz, aki azt mondta, hogy koordinátori ülésre mindenképpen szükségünk van, de azt is megjegyezném, mivel ugye formálisan el kell ismerjük, hogy az első olvasati eljárás szeretnénk megtartani, ugye elhangzott, hogy folyamatban vannak bizonyos munkák, tehát aznap egy rövid bizottsági ülést kellene tartanunk, hogy ezt legalábbis formálisan elismerjük. Úgyhogy egy rövid ülésre szerintem szükség volna. Turmes kollega, én Saci kollégával általában egyetértek, de a, most a mai napon a néppárt és a szocialista véleményen értek egyet. Jövő héten egy koordinátori ülésre volna szükségünk, de túl korainak tartom a bizottsági ülést. Úgy gondolom, hogy a választási kampány után azért talán még egy hét szabadságot megérdemlünk. Köszönöm szépen, nem látom a kollega nevét, de parancsoljon öni a szó. Vászkó Elnézést kérek, hogy a neveket még nem tanultam meg, majd meg fogom tanulni, de innen nem is tudom elolvasni őket. Vászkó kollega. Tisztelt elnök úr, Balcó Zoltán vagyok, magyar képviselő, és a függetlenek között vagyok viszont ez azt is jelenti hogy nekünk az előzőekben nem volt képviseletünk ebben a bizottságban. azt a nehéz feladatot megoldottuk kettőnk között hogy én lennék a koordinátor viszont én eh, szeretném megkapni azokat az anyagokat amit elnök úr emltett hogy első olvasaton már túl vannak tehát hogy valamilyen szinten a keddi értekezletre amennyire lehet felkészülten tudjak menni. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Abból indulok ki, hogy a szakbizottság titkársága természetesen ezt eh, kezelni fogja, ez vonatkozik természetesen minden új kollégára hiszen ugye nem tudhatják, hogy mi az, amit már megtárgyaltunk. Röviden akkor összefoglalnám az elhangzottakat. Sasi Makakis kolléga, amennyiben egyet tudnak érteni, úgy tűnik tehát, hogy konszenzus van a tekintetben, hogy szakbizottsági ülésre nincs feltétlenül szükség. Ezt, ezt megállapíthatom? Azonban koordinátori ülés mindenképpen észszerű lenne annak érdekében, hogy a szeptemberi munkálatokat előkészíthessük, hogy minél előbb felvehessük az utazósebességet. Az lenne tehát a javaslatom, hogy koordinátorülést tartunk jövő kedden, és nem lesz szakbizottsági ülés. Matthias azt mondja, Annyit szerettem volna mondani mindössze, hogy egyet értünk abban, hogy a koordinátorülést tartsuk meg jövő héten, és szakbizottságülés csak szeptemberben. Az időpontokat kell lehet leegyeztetnünk, hogyan áll a három anyag, és a svéd elnökség meghívásairól kellene még szólni. Köszönöm, hogy részt vettek ezen a rövid ülésen, és azok, akik jövő héten nem lesznek itt, azoknak szép nyarat, jó nyaralást kívánok, megérdemlik, akik pedig a koordinátív ülésen részt vesznek, ők majd később mennek nyaralni. Köszönöm. Uh, uh, uh, I know that